most ismét angolra tér. A levezető elnök a következő napirendi pontunk a Hübner jelentés, a szabályzás javításáról szóló intézményközi megállapodás címe. Az első hozzászólónk Hübner asszony. Parancsoljon. Thank you, uh, President, uh, very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azzal szeretném kezdeni, hogy az eljárási szabályzat 140. cikke értelmében az Európai Parlament elnöke intézményközi megállapodást köthet, miután a parlament alkotmányos ügyekkel foglalkozó szakbizottsága és a parlament is beleegyezését adja. Örömmel ajánlhatom most a parlamentnek azt, hogy hagyja jóvá az új intézményközi megállapodást a jobb jogalkotásról. A jelenlegi megállapodás 2003-ban született meg. Még a 2004-es bővítés előtt jött létre tehát, akkoriban még 15 tagállam tartozott az Európai Unióhoz, és még nem lépett életbe a Lisszaboni szerződés. A parlament többször is kérte, hogy a 2003-as megállapodásról tárgyaljanak újra az érintettek, figyelembe véve a Lisszaboni szerződés által megváltozott körülményeket, konszolidálva ezzel a bevált gyakorlatokat, és hozzáigazítva a megállapodást a jobb jogalkotásról szóló agendához is. 2015. januárjában az új Juncker Bizottság vállalást tett arra, hogy javaslatot készít egy új intézményközi megállapodásról. A, két, a három intézmény, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti együttműködésről. Az Alkotmányos Ügyekkel Foglalkozó Szakbizottság hozzájárult az Európai Parlament álláspontjának kialakításához a 2003-as megállapodás felülvizsgálatáról. Az elnökök értekezlete elfogadta az elnök azon javaslatát, hogy Guy Verhofstadt legyen a parlament főtárgyalója, és szorosan együttműködve a Júr és Afkó szakbizottságokkal folytassa le a tárgyalásokat, és tegyen jelentést az elnökök értekezletének. Végezetül 2016, 2015. szeptemberében az elnökök értekezlete elfogadta az új megállapodást. Az új megállapodás elfogadásáról szóló állásfoglalást az AFKO szakbizottság elfogadta, és holnap szavazunk erről itt a plenárison. Ezzel elismerjük és elfogadjuk a tárgyalások eredményét, és kérjük, hogy készüljön hatástanulmány ezen intézményközi megállapodás a többi intézményközi megállapodásra gyakorolt hatásáról. Emellett azonosítani kell azokat a kérdésköröket, amelyek esetében follow-upra van szükség politikai vagy technikai szinten. Emellett mandátumot is ad az afko nak hogy vizsgálja meg, hogy az eljárási szabályzat mely részeit kellene felülvizsgálni az intézményközi megállapodás értelmében. Néhány dolgot emelnék ki csupán, amelyek az Európai Parlament számára különösen fontosak tartalmilag. Ide tartozik mindenképpen az éves és a több éves tervezés, ide tartozik az, ahogyan a, par- a bizottság follow szolgáltat a parlament kéréseinek megfelelően. Emellett ide tartoznak azok a jobb jogalkotásra vonatkozó eszközök is, amelyek az inkluzívabb és átláthatóbb döntéshozatali folyamathoz szükségesek. Ide tartozik továbbá a hatástanulmányokra vonatkozó eljárás is. Átfogó, kiegyensúlyozott hatástanulmányokra van szükség, amelyek vizsgálják az új jogszabályok meg nem hozatalának költségét is. Fontos, hogy a hatástanulmányok ne lépjenek azonban a politikai döntéshozatal helyébe. Az úgynevezett gold plating szintén egy nagyon fontos kérdéskör, el kell kerülni, ugyanis a túlszabályozást és azt, hogy a polgárokra, a vállalkozásokra és a hatóságokra túl nagy bürokratikus terhek háruljanak. Itt különösen oda kell figyelni a KKV-kra. Ami a végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat illeti, sikerült előrelépést elérni, azonban továbbra is megfelelő kritériumok meghatározására van szükség ezek vonatkozásában, és, az alapvet, és emellett az aktusokat hozzá kell igazítani a Lisszaboni szerződés alkotta kerethez is. Zárásképpen szeretném elmondani, hogy az AFKO szakbizottság azonosított néhány olyan kérdéskört, amelyekre, amelyek esetében follow-upra lesz szükség. Ezeket elemezni fogjuk. Közös saját kezdeményezésű jelentés készül majd, az AFKO és a Júri jegyzi majd ezt a szöveget. Bízunk abban, hogy az új intézményközi megállapodás a jobb jogalkotásról fontos eszköz lesz, amelyel nyitottam átláthatóbb kapcsolat alakítható ki az intézmények között, azzal a céllal, hogy jobb jogalkotás történjen az európai polgárok érdekeit szolgálva. Ezzel köszönöm. Elnök, örömömre szolgál, hogy most Enins Plását miniszternek adhatom meg a szót, miniszter asszonynak, aki néhány évvel ezelőtt a kollégánk volt itt a parlamentben. Miniszter asszony, parancsoljon! Köszönöm szépen, tényleg örülök, hogy visszatérhettem ide a tisztelt házba. Alelnök úr, tisztelt képviselők, ez a vita, amiről most, aminek most személyes fültenői vagyunk, arra vonatkozik, hogy az együttműködésünket is javítsuk. És üdvözlöm azt, ezt a nagyon fontos lépést az intézményközi kapcsolatainkban. Ugyanis ezzel a megállapodással egy számos olyan szabály került lefektetésre, amelyel valóban elérik a jobb jogalkotást a polgáraink és a vállalkozásaink számára. Nem akarom vitizálni ezt a megállapodást, de azért van egy pár pont, amit kiemelnék. A jogalkotási prioritásunkra vonatkozóan vitát kell folytatnunk, és a három intézmény számára fontosnak tartatottak a következő években. Jelenleg nagyon fragmentált, felaprózódott az intézményrendszerünk működése, és a nagy kihívásokat csak közösen fogjuk tudni megoldani. Ami a hatást vizsgálatokat illeti, megfelelő tájékoztatásra kell alapoznunk a munkánkat. A jogalkotási eljárás pedig politikai szinten kell, hogy történjen, nem technokrata szinten. Nekünk politikusoknak van kötelezettségünk a polgáraink felé abban, hogy felelősségteljesen dolgozzunk, mert az összes információ birtokában ezt feldolgozva tudunk tovább lépni. Nagyon nagy hangsúlyt fektettek is helyesen arra, hogy a KKV-kat szem előtt tartsuk, hiszen ők tudják a munkahelyeket és a növekedést generálni itt az Európai Unióban. A túlszabályozást és az adminisztratív terhekeket is visszakívánjuk szorintani, és a bizottság programja is a megállapodási keretben keresendő. Semmiképpen nem szabad csökkentenünk a védelem szintjét, sőt, sokkal inkább kétszer végig kell gondolnunk, hogy érdemese újabb jogot alkotnunk, nem pedig inkább azt elvárni, hogy ellenőrizzük a, a meglévőknek a jól működését. A parlament is megtalált a módját annak, hogy elmondja a véleményét, és ezekre a felvetésekre kell fektetnünk nekünk a hangsúlyt, együttműködve egymással, hogy valóban a célnak megfelelően alkossuk a politikánkat, anélkül, hogy extra terheket rójunk a polgárokra és a KKV-kra. Abban is megállapodtunk, hogy nagyobb átláthatóságot biztosítsunk a polgáraink számára, és hogyha egy közös adatbázisban gondolkodunk, akkor ez mindenki számára hozzáférhetővé válik. Lehet, hogy ez technikai jellegűnek tűnik az önök számára, vagy egyeseknek az önök számára, de mindenkinek meg kell értenie az, hogy mi hogyan dolgozunk, úgyhogy itt egy együttes kommunikációs fellépést is szavatolnánk. És aztán nagyon fontos az is, hogy a parlament és a tanács meg tudott állapodni számos olyan pontban, ahol társjogalkotóként erősíteni tudjuk az együttműködést, hogy jobbak legyünk, és hogy hatékony eljárásunk legyen arra, hogy a jogalkotásunk minősége valóban javuljunk, anélkül, hogy egymásnak a tiszteletét roncsuk. Azt gondolom, hogy nagyon lényeges, hogy egymás gondolatait jobban megértsük, hiszen így tudunk eredményesen tárgyalni. Ebben a kontextusban szeretném kifejezésre juttatni, hogy mennyire elismerem mind a parlament, mind a bizottság részéről a megtapasztalt nyitottságot. Ez is nagyon fontos, mert a delegált azaz felhatalmazáson alapuló tud sok esetében meg kell, hogy legyen a bizalom a polgárok részéről. A keretet kell biztosítanunk is megfelelő atmoszférát is ahhoz, hogy jól haladjanak a tárgyalások konstruktív megoldások megtalálása érdekében. Persze, mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy ez egy kompromisszum, ez a megállapodás, hogy nem sikerült még mindenki megelégedésére szolgáló megoldásokat találnunk. Voltak pontok, ahol nagyon kemény csatákat vittünk, hogy például megmaradjon az intézmények közötti egyensúly. Ugyanakkor azt gondolom, hogy itt valóban egy jól kiegyensúlyozott megállapodásra jutottunk, és jövő héten március 15-én az általános ügyi tanács formálisan is elfogadja majd ezt a megállapodást. És aztán nagyon gyorsan rá kell térnünk a végrehajtásra, mert át kell ültetni a gyakorlatba itt a papírra vetett szavakat, hiszen a polgárok és a KKV-k ezen mérnek le bennünket. Ezért a soros elnökség nagyon nagy hangsúlyt fektet a megállapodás és a faluapra is. Már jövő héten elkezdjük a munkát a tekintetben, hogy a munkaprogramban lefektetett lépéseket a bizottság hogyan hajtja létre, illetve az éves prioritások hogyan valósulnak meg. Tehát az implementáció egy nagyon fontos elem, ugyanakkor a soros elnökség azt is figyelje, figyeli, hogy a hatástanulmányokat hogyan kezeli a tanács és a teljes jogálkotási csomag hogyan kerül megvalósításra figyelembe védve természetesen a transzparencia az átláthatóság prioritását is. Szárásképpen szeretném elmenni a tanács nevében és a soros elnökség nevében is, hogy továbbra is fent kívánja tartani a szoros együttműködést a parlamenttel és a bizottsággal, hogy hatékonyan tudjuk alkalmazni és végrehajtani ezt a nagyon fontos megállapodást. Köszönöm, elnök. Most pedig Timmermans biztos úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony amikor decemberben megegyeztünk ebben a témában, nem igazán tudtam, hogy ezt hova is tegyem. Örültem annak, hogy sikerült megegyezni, ami számos lépéssel előbbre visz minket, de személy szerint szerettem volna, hogyha ez a megállapodás nagyra töröbb több téren is. De realistának kell lenni. Végül sikerült az embereket meggyőzni arról, hogy meg kell egyezni, úgyhogy végül is jobb ez az eredmény, mint a korábbi. De véleményem szerint a pohár még mindig félig tele van. A teljes politikai ciklust meg kellett vizsgálni, mindenről kellett beszélnünk, vagy minden minden figyelembe kellett venni, amikor jogszabályokat alkotunk, mind a három intézmény mind a három intézmény szabályai az adott helyzettel, helyzettel egyik intézmény sem volt elégedett, ezért pozitív az, hogy elindultunk valamilyen úton, és sikerült megegyezni. Senki sem lehet 100%-ig elégedett, de szeretném most röviden összefoglalni az eredményeket. A végrehajtásos aktusok és delegált aksus. Nos, az új szabályok értelemében meg könnyebbé válnak az egy, a tárgyalások az intézmények között. És nem, fognak, nem lesznek majd blokkolva a különböző anyagok. Mielőtt elfogadják ezeket az aktusokat, a bizottság még egyszer látni fogja a szövegtervezetet, ami az éves és a több éves programozást illeti. Az intézményközi megállapodás sokkal intenzívebb megállap, együttműködést helyez előtérbe a különböző témákban az intézmények között. Hogy a szabályozás megfelelően egészséges-e, az mind a három intézmény felelőssége, tehát folyamatosan ellenőrizni fogjuk ezeket. A bizottság ilyen irányú programja központi szerepet játszik abban, hogy egyszerűsítsük a jelenlegi szabályokat, de természetesen nem szabad ezzel a szociális vagy környezetvédelmi célkitűzéseinket csökkenteni. Ez volt korábban az egyik nagy félelem, nem, nem fogjuk tehát a minőséget, a védelmet csökkenteni, hanem a bürokráciát fogjuk csökkenteni. Átláthatóság. Nagyon fontos, hogy közös IT platforma legyen az intézményeknek bizonyos témában, utána pedig a együttdöntési eljárásra valószínűleg, illetve elképzelhető, hogy mindenki számára ez hozzáférhető lesz. A bizottság és a parlament közötti keretegyezmény a továbbiakban is, mű, és működni fog. Ez lesz a két intézmény együttműködésének alapja. Úgy gondolom, hogy ez egy kiegyensúlyozott eredmény, ezt megismétlem, bár minden vágyal nem teljesült. Kiegyensúlyozott ez az intézmények számára, és remélem a parlament fogja tudni támogatni ezt a végeredményt. Ez jó, úgy gondolom, az állami szférának is, illetve a magánszférának is, és köszönöm Hübner asszony kiváló jelentését. Ez egy nagyon erőteljes politikai üzenet a három intézménytől, hogy komolyan veszik ezt, és komolyan veszik a KKV-k véleményét, komolyan veszik az átlagember, vagy nőnapon azt kéne mondani az átlag nő véleményét. És azt gondolom, hogy mind a három intézmény immáron amellett állt ki, hogy a lehető leghatékonyabbnak kell lennünk. Hogyha a parlament ezt elfogadja, akkor a bizottság azon nyomva a munkához lát, hogy mi hamarabb hatályba léphessen ez a jogszabály, jogszabály, és hogy közösen konkrét eredményeket tudjunk elérni az európai polgárok és vállalatok számára. Ugyanakkor, ha megtörténik mindez, akkor a delegált aktusok esetében a bizottság elkezdheti a munkát, azt hiszem, hogy a parlament is vár már erre. Köszönöm szépen. Eh, Ponszúr. Köszönöm szépen először is Timmermans úrnak, hadd gratuláljak, nagyon fontos ez a kezdeményezés, és Hübner asszonynak is gratulálok. Nem egyszerű egy ilyen jelentést megírni, mert nagyon nagy a konszenzus igénye, de mégis sikerült ez neki. Markus Piper kollégámnak is gratulálok, hiszen mindent megtett azért, hogy ebben az intézményközi megállapodásban a kkv érdeke is megjelenjenek. Egyébként van egy második jelentés is, amely a, erről a témáról szól, és ö, amelyben az is benne foglaltatik, hogy a KKV-k szempontjából ez mit jelent. A néppárt által megfogalmazott dolgok mind belekerültek a megállapodásba. Ennek örülünk. Nagyon fontos, hogy a KKV-k esetében, de, de valójában minden vállalat esetében csökkenjenek a bürokratikus terhek, egyszerűsíteni kell, ahol kell. Ami a delegált aktusokat illeti, örülök annak, amit Timmermans úr mondott. Úgy tűnik, hogy a parlament által problematikusnak talált eh, dolgok imáron megoldódnak. Timmermans úr az imént említette, hogy kulcsfontosságú ez a jogszabály azért, hogy ahol nem szükséges eh, jogszabályokat alkotni, ott ez ne történjen meg. Köszönöm a parlament nevében is. Köszönöm szépen. Szeretném szemléltetni a szocialista frakció álláspontját amelyet a tárgyalások során képvisel. Természetesen támogatunk egy jobb, átláthatóbb rendszert a jogalkotók számára, hogy tudhassák, mi a tevékenységük következményes, hogy esetleg tevékenységük, illetve döntéseik milyen költségekkel járnak másokra nézve. De mindig mondtuk azt is, hogy egy átfogó értékelésre van szükség. Mindez nem csak arról szól, hogy a KKV-k esetében a költségek csökkenjenek, bár ez is nagyon fontos arról is szól ez az egész, hogy másféle költségeket és terheket csökkentsünk, nem csak a jogalkotásban, hanem például a meg nem hozott jogszabályokhoz fűződő költségeket is látni kell, amelyek a fogyasztókra hárulnak, a közegészségügyben mutatkoznak meg, és ezért a költségvetésekben is. Mindezen költségeket tehát figyelembe kell venni. A hatástanulmánynak tehát minden hatástanulmánynak átfogónak kell lennie, igazi költség-haszon elemzésnek kell lennie. Emellett szem előtt kell tartanunk azt is, hogy az EU-s szintű szabályozásról beszélünk. Amikor eredményesen járunk el, sikerül közös szabályokat lefektetnünk a közös piac számára, akkor 28 különböző és sokszor ellentmondásos nemzeti rendszert hozunk összhangba. Ez azt jelenti, egyszerűsítjük a helyzetet a vállalkozások számára, csökkentjük a bürokratikus terheket, ezt is látni kell. A harmadik aggályunk pedig az volt, hogy a hatástanulmányok mindig tanácsadó jellegűek, nem engedhető meg, hogy egy jogalkotási eljárás során egy tisztviselő bármiféle módon megvétózza a döntést. Gondoljunk bele, 30 évvel ezelőtt, hogy 30 évvel ezelőtt egy hatástanulmány azt mondta volna, hogy az azonos munkáért, végzett, az azonos munkáért kapott bérezés a nemek esetében többe kerülne a vállalatoknak, akkor természetesen nem ennek megfelelően jártunk volna el. Az én frakcióm teljes mértékben támogatni fogja ezt a megállapodást. Támogatjuk az átláthatóságra, a hatástanulmányokra vonatkozó részeket, és de ezeken még javítani kell, várjuk az együttműködést ebben a kérdésben, illetve a végrehajtásban is köszönöm. McIntyre asszony, asszony a következő felszólaló. Köszönöm szépen, elnök asszony! Örülök ennek a megállapodásnak, mert úgy vélem, hogy egy jó irányba tett lépésről van szó, de biztos úrhoz hasonlóan én is örültem volna, ha nagyra törőbb lett volna az a megállapodás. Az Európai Unióban a reformoknak folyamatosan kell történniük, és nem érhetnek itt véget. Az administratív terhek, a bürokrácia csökkentése főként a KKV-k esetében elengedhetetlen a globális szintű versenyképességünk szempontjából. Az én frakcióm három fő prioritást fektetett le, a KKV-kre és a versenyképességre vonatkozó tesztek, a tehercsökkentő célkitűzések, valamint a szabályozás ellenőrzés Sí bizottság függetlensége. Úgy gondoljuk, hogy ennek a grémiumnak a létrehozása egy üdvös első lépés, ami az első két örülök annak, hogy a szintézményközi megállapodás a februári tanácsi következtetéseket is tükrözi, különösen ami a terhek csökkentését illeti. Ez a hazám miniszterelnökének a tárgyalásainak a középpontjában is állt. A szabályozás egyszerűsítése és a bürokratikus terhek csökkentése az egész EU számára kedvező lesz. És ez a fontos, ne csak az Egyesült Királyság, hanem az egész EU számára legyen jobb a jövőben a helyzet. Tehát ez a megállapodás nagyon jó eh, elemeket is tartalmaz, ilyen például az egyszerűsítés melletti vállalás. Különösen örök, örülök annak, hogy legyen egy éves felmérés a terhekre vonatkozóan. Ezzel elkerülhető lesz a jövőben a túlszabályozás többek között. Hiszek abban, hogy Nagy-Britannia jobban jár, hogyha egy megreformált EU része lesz, Hiszek abban is, hogy a reform elengedhetetlen, és úgy látom, hogy ez a megállapodás egy további lépés a megfelelő irányba, mégpedig a reformok, a folyamatos reformok irányába vezető úton tett megfelelő lépés. Págáz úr, Tundó asszony a következő. Köszönöm szépen. Hübner asszony kiválóan vázolta fel, hogy ennek a, jel, ennek a jelentésnek mi a tartalma, és természetes, a mi frakciónk is úgy gondolja, hogy ezt a jelentést meg kell szavazni holnap, hogy hatályba léphessen, hatályba léphessen az intézményközi megállapodás. Egyáltalán nem könnyű eleve jogszabályokat alkotni, de amikor 28 országról van szó, akkor még nehezebb. Nagyon fontos, hogy az arányosság megvalósuljon, hogy minőségűek legyenek a jogszabályok, illetve hogy ne legyenek érthetetlenek és alkalmazhatatlanok a jogszabályok. Nagyon fontos, hogy ismerjük a szabályainkat, hogy jobban együtt tudjanak működni a társjogalkotókat, illetve hogy lehessen alkalmazni a jogszabályt. Ezért nagyon fontos, hogy hatástanulmányok készüljenek, hogy tudjuk mennyibe kerül a szabályzás hiánya, illetve hogy a kkv számára ez pontosan mit jelent. Nagyon sok jogszabályból, kif vagy jogszabály megírásakor elfelejtjük a KKV-ket. Egyáltalán nem könnyű a jogalkotás, hiszen minden egyes intézményben ez bonyolult folyamat. Sok európai úgy tekint ránk, mintha egy távoli galaxisban élnénk. Örülök annak, hogy együttműködött a három intézmény, sikerült létrehozni a megállapodást, ebben a szellemben kell folytatni a további munkát. Bizonyos problémákat sikerült megoldani, és azt gondolom, hogy sokkal koncentráltabban tudunk majd jobban jogszabályokat alkotni. Timmermans úr, várjuk a jobb eredményeket, a nagyobb átláthatóságot, illetve a bürokratikus akadályok csökkenését, amely által rugalmasabbak lehetünk, és a, ahol a jogszabályok hiányosak, ott ezt pótolni kell. Tehát jogszabályokat kell alkotni, és jól. Nos, föl kell lépnünk a vak populizmus ellen is. Pragmatikus és realista jog eh, megállapodásra van szükség. És a lehető legstabilabb jogszabályok alkoltak keretet kell megadni az Európai Uniónak. Mi is mindent megteszünk majd ezért. Köszönöm. Köszönöm, Kriszogonosz úr következik. Elnök asszony, a három intézmény közötti megállapodásról vitázunk ma, amelynek célja lenne, hogy a jogalkotás javuljon, hogy racionálisabb alapon működjön az együttműködés a intézmények között, és pénzt e, spóroljunk meg. Véges, végre valahára sikerült eljutnunk idáig, pozitív a tartalom, és nagyon jó az üzenet is, hiszen gazdasági nem pedig szociális megfontolásokat tartunk szem előtt, pedig a szakszervezetek ezt várták volna, hiszen hogy ezeket nem tartjuk szem előtt, akkor a társadalom szélére sodródnak a munkavállalók. A parlament hangját végre meghallgatták, különös tekintettel a jogalkotásra, és hát azért a bizottság is nagy lépéseket tett előre. Nagyon nagy problémákat és kihívásokat látok a jövőre nézve. Tényleg paradigmaváltásra van szükség, és nem lehet exkluzív módon a kisebbségi véleménynek mindig csak hangot adnunk. Meg kell hallgatni, hogy mit mondanak a polgárok, mint többség. Ők is üzennek a az intézmények felé, úgyhogy a polgároknak a bevonása mindenképpen az EU-nak a prioritásával kell, hogy váljon, hiszen ezzel tudnánk a demokráciát valóban előre mozdítani, és a bürokráciát pedig csökkenteni. Elnök, köszönjük szépen, Durán úr! Köszönöm szépen, elnök asszony! A jobb szabályozás szókapcsolat mögött Timmermans úr ki tudja megmondani azt, hogy mit jelent hogy mit jelent a jobb jogalkotás, illetve a rosszabb jogalkotás. Szerintem a legjobb a kevesebb jogalkotás, nem a jobb jogalkotás. Ön is használta ezt a szókapcsolatot, és ennek a parlamenti patkónak a jobb oldala folytonosan használja ezt a kifejezést. A bürokratikus terhekről is beszélt, de valójában a teher szociális foglalkoztatás jellegű, itt vannak a menekültek, akiket nem tudunk méltóan fogadni, itt vannak a munkanélküli, munkanélküliek. Rengeteg dolog van, amely nyomja Európa hátát, vállát, amelyek egyáltalán nem bürokratikus jellegűek. Tehát kevesebbet kell jogalkotni, kevesebb jogszabályt kell alkotni, fel kell szabadítani a piacot, föl kell tenni a kérdést, milyen Európát szeretnénk. Én olyan Európa mellett állok ki, ahol jó minőségű a víz, a levegő, ahol az egészséget komolyan veszik, nem a bürokrácia Európájára van szükség, ahol évekig nem tesznek meg jogszabályi lépéseket, és most éppen ez a gond. Köszönöm, Adina Olfi asszony következik. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák! Ez a megalapodás egy kompromisszum eredménye, és mi, ami, amikor az Európai Parlament az egyetlen demokratikus intézmény véleményt mond, demokratikusan megválasztott intézmény véleményt mond erről, akkor azt hiszem, hogy többet kell kérnünk. Mi, az öt csillag párt azt kérte, hogy nagyobb legyen az átláthatóság. Nem elég tudni azt, nem elég utólag tudni, hogy ki hozott döntést, a polgároknak joga van azt is tudni, hogy a tárgyalások hogyan történtek. A, a különböző eszközök esetében igenis joga van a polgároknak ahhoz, hogy megtudják, miről van szó. Vagy a migrációval kapcsolatos jogszabályok vagy döntések esetében is. Ott van például a Volkswagen ügy, ott is lehetett volna nagyobb átláthatóságot adni. Ami a delegált aktusokat illeti, nem értem, hogy miért csak a 2017-es évtől lesz hatályos ez a szabály. Úgy gondolom, hogy ez egy úgy gondolom, hogy ennek a megállapodásnak minden körülmények között meg, követ, kötelező érvényűnek kell lenni, nehogy becsapjuk a polgárokat. Köszönöm. Microphone, please. Mondd el, képviselő. Sajnos mikrofon nélkül beszél a képviselő C'est bon. Je dois l'avouer, Elolvastam ezt a jelentést, és lebénultam tőle semmiféle konkrétum vagy, has, vagy hasznos dolog nincs benne. Bigfagyelven van megírva, semmi értelme nincs. Az átláthatóságról szóló bekezdése még nevettem is. Hiszen egyáltalán nem átlátható a helyzet a mostani tár- nemzetközi tárgyalásokkal kapcsolatban. Valójában azonban egyáltalán nem okot derülésre a helyzet, sajnálatos. A franciák számára az európai jogszabályok meghozása azt jelenti, hogy az, hogy az ultraliberális, illetve multinacionális óriás cégek érdekeit védik, nem a franciák, nem az európai érdekeit. Minden népnek saját magának kell dönteni, jogszabályokat alkotni. A szuverén népek szabadsága az egyetlen olyan alapelv, amely egy demokráciában érvényes lehet. Köszönöm. Köszönöm, Söpflin úr. Thank you, Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt alelnök úr, tisztelt miniszterasszony. Ez a megállapodás az első ilyen megállapodás 2003 óta, és épp időben érkezett. A jogalkotásnak politikai szándékot kell kifejezni egy bizonyos terület szabályozására vonatkozólag, mégpedig ennek a szabályozásnak a lehető leghatékonyabbnak kell lennie. Azonban a szabályozás nem magától történik, meg kell fogalmazni bizonyos célokat, mégpedig egy politikai folyamat részeként. Sok problémákkal problémával kellett küzdködnünk, mint a túlszabályozás, mint az alulszabályozottság kapcsán. Fontos, hogy konzultáljunk minden érdekelt körrel a szabályozás során, nem csak azokkal, akik a leghatékonyabban tudnak lobbézni. Vannak olyan érdekelt felek, amelyek kisebbek, nem akkora súlya lesnek latba, de az ő érdekeiket is szem előtt kell tartani, itt sorolnánk a KKV-kat. Fontos, hogy a politikai döntéshozatalnak a jogban legyen lecsapódása, szabályként fogalmazódjon meg, itt a delegált jogi aktusok és a végrehajtási aktusok fontosak. A politika és a jog ezen pontja mindig nagyon érzékeny terület lesz, és a politikusoknak tisztában kell lenniük azzal, hogy nem lehet minden egyes esetre szabályozást létrehozni. Egy ideális világban a jobb szabályozás minden európai polgárt szolgálna, és az európai polgárságot mint olyat is szolgálná. Brasszó asszony a következő. Eh, Köszönöm, elnök asszony. Az intézményközi megállapodás aláírása azt hiszem, hogy nagyon jó hír az Európai Unió számára, főleg válságos időkben, amikor nem egyértelmű, hogy pontosan melyik Európai Intézménynek mi a feladata. Szeretnék köszönetet mondani Hübner asszonynak, Richard Corbettnek és a három tárgyaló félnek, mert szerintem nagyon jó megállapodás született. Ezzel az új megállapodással az új megállapodás felváltja az előzőt, a 2003-ast, és azt gondolom, hogy sokkal modernebb, a kkv érdekeit sokkal jobban figyelembe veszi, az ő véleményükre jobban, az ő véleményük részét képezi a jogalkotási folyamatnak. Ezen túl nagyobb az átláthatóság a tárgyalások során, és az Európai Parlament nagyobb szerepet kap az éves programozásban, ezt már régóta kérjük. Így aztán úgy gondolom egyértelműen leszögezhető az, hogy ez egy jó megállapodás, jó irányba halad. Lehet, hogy az unió nem egyre szorosabb, de nagyon fontos, hogy az intézmények közötti kapcsolat egyre szorosabb. Remélem, hogy a holnapi napon megfelelő szavazás eredmény születik. A jobb jogszabályalkotás azt jelenti, hogy a az Európai Parlament épületén belül le kell venni az embernek az asztaláról a, a nemzeti zászlót, és egy európai zászlót kéne kitűzni. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! nem nagyon tudom támogatni ezt a megállapodást, legalábbis nem annyira, mint az előttem szólók, mert azért korlátozottan tudok csak örülni, mert úgy érzem, hogy nem használtuk ki eléggé azt, hogy takarékosan bánjunk az új jogalkotással. Szerintem a jogalkotási folyamatnak minden egyes lépésén meg kell vizsgálnunk, hogy az mennyire hatékony, és a fontosabb az az, hogy a versenyképességünk növekedjen. És aztán van egy ellentmondás. Egyrészt szubszidiaritás, vagy valami olyasmiről beszélünk, amit nem is teljesen értek, az Európai Unió hiányának a költsége. Hát a centralizáció és a legislatív, tehát a jogalkotási aktusoknak a, a felhalmozása az nem helyes. A parlamentnek az eljárási szabályzatán is lenne jócskán mit javítani, tehát a szubszidiaritás elvét a parlamentnek saját magának kellene felkarolnia. Tehát még egyszer mondom, igent mondok, de azért úgy érzem, hogy korlátozott csak az örömöm. Telicska képviselő. Tisztelt Elnök asszony, azt kell mondanom, hogy pont fordítva van, én nagyon is tudom támogatni, és nagyon örültem ennek a jogalkotási javaslatnak. Emlékszem is 2014. novemberében Timmermans úrral már eszmét cseréltünk, és értem azt is, hogy ön ma mit mondott, hogy nagyok az ambíciók, ambíciói nekem is azok voltak. De hát sajnos az van, hogy nagyon sokunknak nem voltak eléggé magasak az ambíciói, éppen ezért tényleg egy kompromisszumra jutottunk, talán egy kicsivel több van a pohárban, mint hogy félig legyen. Ahhoz, hogy tele legyen a pohár, ahhoz meg kell várnunk a végrehajtást. Giffen Hofstadttal együttműködve, és hogyha itt lenne, akkor el is mondanám, de a kollégák és partnereihez hasonlóan nagyon jó munkát végzett, és ez egy olyan megállapodás, amit tényleg végre tudunk hajtani úgy, hogy, ahogyan már fogalmaztam, tele legyen az a pohár. És aztán mondok egy példát. Tehát nagyon röviden, az administratív terhek viselése. Hát ez azt hiszem tényleg illusztratív példa arra, hogy a bizottság most képes arra, és elég bátor is, hogy az egyes ágazatokra vonatkozóan megvizsgálja, hogy az egyes tagállamok hogyan hajtják végre azt, amiről döntés született, mik voltak a tervek, és hogy mindaz, ami keresztül ment a parlamenten, és csak javult a minőségét tekintve, meddig jut el. És gyakorlatilag ugye volt ez a one in, one out, mint jogszabályozási vezérelv. Szerintem ez jó, úgyhogy én csak gratulálni tudok, és köszönöm. Ott áll a képviselőasszony. Hübner asszony a jelentésében kiemelte annak a szükséges, szükségét, hogy az átláthatóságra vonatkozóan mennyi házi feladatunk van még a jogalkotási folyamat ellenőrzésére nézve. A Júri szakbizottság ugyanerre az eredményre jutott mert a transzparencia a legitimitást csak növelni tudja. Az közi megállapodás nagyon jó elepet teremt arra, hogy nyitottabb legyen az Európai Uniós intézmények közötti interakció, önmagában azonban nem elegendő ez a megállapodás. Ne is torpanjunk most meg, amikor félúton járunk. Mindjárt elmondom, mire gondolok. A jobb jogalkotásnak az alapja a jobb adminisztráció. Volt alkalmam egy dokumentum tervezetet előkészíteni az európai adminisztrációra vonatkozóra, és a következő hónapban itt is napirendre kerül. A miniszter nagyon jól ismeri ezt a munkát, hiszen korábban tagja volt a tisztelt háznak. Nagyon komplex az adminisztráció, és sajnos a polgárok szemében nagyon sokszor nem is a legpozitívabb kép alakult ki róla, úgyhogy ezen a területen kell nagyon sok mindent javítanunk. Ékör úr! Mindenfélét lehet kontrollálni, a halászatot, a közlekedést és így tovább. Van külügyminiszter, lehet közös rendőrséget felállítani, lehet tulajdonképpen katonaságot is felállítani, több adót lehet szerezni, miközben hát azért elég sok a probléma van. Hogyha jobb jogalkotást szeretnének, akkor tessék ezeket a ö, ö, illetékességeket ö, visszábszorítani, mert ezek nem EU-s szintre tartoznak. Úgyhogy amikor az EU-t végre elhagyja, nagy-Britannia, akkor azt gondolom, hogy sokkal jobb sora lesz, mint az EU belül. Köszönöm. Piper úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát, hogyha hinnem kellene itt az előttem szólóknak, akkor itt a nagy dobás történt, de azért emlékeztetnék a bizottságnak a tervezetére, mert a trilaterális egyeztetés során sok minden elveszett. Timmermans biztos úr elmondta, hogy félig van csak tele a pohár, és hát Ferhofstadt, ami tárgyalunk, nincs is jelen. Itt van a tanács, elhangzott, hogy a KKV-kra háruló tervet, terheket szeretnénk csökkenteni, és a hatástanulmányoknak a nyomon, kivet, nyomon követésénél fontos a függetlenség. Verhofstadt és Hübner kollégáimnak szeretnék köszönetet mondani, a munkáért, viszont azért mégsem a nagy dobásról van itt szó, hiszen a gold plating, mint olyan nagy terv volt, de vajon a másik két intézmény miért gyengítette ezt a törekvést? A hatástanulmányoknak a célját is a parlament szerette volna, hogyha még nagyobb betűvel írjuk, viszont a kérdés az, hogy ezeket a törekvéseket intézvény miért nem tudta támogatni, ugyanúgy a bizottságnak a javaslatait is miért csöpölte le a másik két intézmény az asztalról. Nagyon sok pozitív lépést tehettünk volna, de ezek a tárgyalások során mint gondolatok elvesztek, és ezért elvesztegettünk egy olyan esélyt is, mert a polgárok nem fogják érteni, hogy miért is kapnának többet, ez a megállapodás, hölgyeim és uraim, többet érdemelt volna, mint az, hogy egy félig teli pohár legyen, de hát végül is a munkát folytatjuk. Kaufmann asszony. Az intézmény közé megállapodás, amelyről holnap fogunk szavazni, egy jó megállapodás. Jó alapot teremt az európai intézmények közötti együttműködésre, de a polgárok számára is jó üzenet. Miért? Azért, mert ezzel a megállapodással egyértelművé tesszük, hogy a kritikát komolyan vesszük. Közösen akarjuk a jogalkotásunkat javítani, meg akarjuk változtatni, javítani akarjuk, és célzottan kívánunk arra ügyelni, hogy a bürokráciát csökkentjük. Szeretnék azonban egy második aspektust is kiemelni. A jobb jogalkotás az nem csak azt jelenteni, hogy a számukat tekintve ezeket a jogi aktusokat csökkentjük, vagy azok számát növeljük, sokkal inkább azok minősége a fontos. Gondolok itt a környezeti sztenderdekre, az alapvető jogok, a munkavállalók jogainak az erősítése, ez az, amit várnak tőlünk a polgárok, ezért a három intézménynek végezetül hát ezeknek az elvárásoknak kellene, hogy megfeleljenek. Köszönöm. Thank you very much. Eh, Köszönöm szépen. Kedves kollégák! Holnap egy olyan dologról fogunk szavazni, aminek magától értetődőnek kell lennie. Magától értetődőnek kellene lenni, hogy az európai intézmények a jobb jogalkotásért szállnak síkra. Csak ott kell európai megoldásokat keresni, ahol arra szükség van, csökkenteni kell a kiadásokat és a bürokratikus terheket. De mit látunk? A megállapodás nem felel meg ezen célkitűzéseknek. Ez a megállapodás egyébként méltatlan körülmények között is jött létre. Az Európai Parlament részéről Guy Verhofstadt tárgyalt, ő a régi Európát képviseli, és nem a realitás talaján áll, nem csoda, hogy ilyen eredmény született, az is jellemző, hogy ma itt sincs. Hiányzik a megfelelő átláthatóság az egész folyamatot illetően, ez is ártalmas volt az eredményre nézve, a jövőre nézvést le kell vonnunk ebből a tanulságokat. Csak egy új Európa vezethet, vihet tovább bennünket, a régi Európa megbukott. Anderson képviselő következik. Köszönöm szépen! A bizottság, a tanács és a parlament megállapodott egymással abban, hogy a jövőbeni jogalkotás hogyan is nézzen ki az Európai Unióban. Vannak a megállapodásban jó és rossz dolgok, de a legjobb az, hogy a bizottság által beterjesztett javaslatok a jövőben nem béníthatják meg a jogalkotást. A kérdés az, hogy a jövőben esetleg nem készül túl sok hatástanulmány. De hát miért kell ettől félni, hiszen jó dolog, hogyha ellemezzük a hatásokat, ennek mindenképpen örülni kell, de hát gondoljunk bele, hogy milyen költségekkel járhat ez bizonyos vállalkozások számára. De gondoljunk arra is, hogyha például vegyipari cégekről beszélünk, akkor nagyon nagy hasznot húzhatunk abból, hogy nem kerülnek veszélyes anyagok a piacra, de túl sok hatástanulmány minden esetre megbéníthatja a folyamatokat. Szvivka képviselő, köszönöm szépen elnök asszony, kedves kollégák! Azokhoz csatlakozom, akik azt mondják, hogy nem egészen elégedettek azzal, ahogyan a tárgyalások zajlottak az intézményközi megállapodásról. Többet vártunk ettől az egésztől, és hát most egy olyan eredmény született, ami elfogadható ugyan, meg fogjuk szavazni ezt a megállapodást, ugyanis erre a megállapodásra mindenképpen szükség van, és További tárgyalásokra is nyilván szükség lesz, de elvárjuk azt, hogy az, ami a megállapodásban benne foglaltatik, azt a három intézmény tartsa is tiszteletben. Ebben a parlamentben évről évre vitát folytatunk a Júri Szakbizottság jobb jogalkotásról szóló jelentéseiről. A jó együttműködés az intézmények között azonban nem elegendő a jobb jogalkotáshoz. Fontos, hogy jó jogalkotás, eh, jogszabálytervezet szülessen, és fontos maga a folyamat is, amely elvezet a végleges változathoz. Mi a népát részéről nagyon igyekeztünk, de a hatástanulmányok területén nem sikerült sok javulást elérnünk, noha az Európai Bizottság a maga részéről szavatolja, hogy széles körű konzultációkat kíván lefolytatni. A konzultáció kapcsán el szeretném mondani azt, hogy Ugye a következő napi rendi pont a munkavállaló kiküldetéséről szól, de hát a bizottság ezen a téren nem igazán tud felmutatni semmit. Szerintem fontos, hogy őszinték legyünk egymással szemben. Ford asszony. Nagyon fontos az, hogy a versenyképességünk nőjön, és csak így lehet gazdasági növekedést elérni és munkahelyeket teremteni. Ehhez az kell, hogy csökkenjen a bürokrácia, a bürokratikus terhek, és hogy a KKV-k és az állami szolgáltatások számára egyszerűbb legyen megfelelni az európai jogszabályoknak. Ez az új megállapodás, amely figyelembe veszi a parlamentet, a 28 tagállamot és az Európai Bizottságot, azt gondolom, hogy mindenképpen segíteni fog. A múlt hónapban az Európai Bizottság megígérte, hogy ágazati, illetve évi megközelítéssel fogják ezt alkalmazni, hogy a plusz bürokratikus terhek költségét csökkentsük. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ez üres ígéret legyen. Biztos úr, nagyon fontos, hogy a bizottság, a tanács, illetve az Európai Parlament együttműködjön. Köszön- együttműködjön. Köszönöm, Svoboda úr. Köszönöm szépen. Tisztelt alelnök úr, miniszterasszony, én a Júri Szakbizottság elnöke vagyok. A mi feladatunk az, többek között, hogy a jogalkotási folyamatainkat jóvá hagyjuk. Rendkívül fontos az, hogy megszületett ez az új intézményközi megállapodás, De azt gondolom, hogy számos olyan dolog van ebben az új megállapodásban, ami csak részlegesen felel meg az elvárásainknak, például hatástanulmányok. Nos, a jogalkotás minőségét tekintve ezek nagyon fontosak, és ezekben a hatástanulmányokban az is benne foglaltatik, hogy az új jogszabályoknak nem szabad plusz adminisztratív terheket létrehozni. Nos, ez az egyik ez volt az egyik prioritásunk, és ez teljes mértékben nem valósult meg. Az új megállapodás értelmében új lépéseket kell tenni, például a delegált aktusok tekintetében. Csupán ezután lehet teljes egy ilyen megállapodás, hogyha ezt is megtettük. Még egy dolog, nagyon fontos, hogy a megállapodás végrehajtását nyomon kövessük és ellenőrizzük, hiszen csak így lehetünk biztosak abban, hogy egy működőképes eszköz hoztunk létre. Az AFKO szakbizottsággal együtt, a mi szakbizottságunk részt vesz majd ebben a folyamatban. Egy közös munkacsoportot állítunk fel, és lesz egy saját kezdeményezésű jelentésünk is. Köszönöm szépen, Rádev úr következik. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, azt hiszem, hogy ennél lehetett volna jobb megállapodást is elérni, elfogadható ez a mostani szöveg is, de lehetett volna jobb is, lehetett volna egyszerűbb is és fontosnak tartom azt, hogy azon kellett volna munkálkodnunk, hogy még jobban leegyszerűsítsük a törvényeket, a jogszabályokat az európai polgárok és a vállalatok számára. Ez a megállapodás azonban lehetővé teszi azt, hogy a KKV-k KKV érdekeit jobban becsatornázzuk a jogszabályalkotásba. Nos, immáron és nagyon a döntéshozatal egyes, vagy ennek a folyamatnak egyes részeit a tagállamokban kell megtenni, így már nem, fog, így, immáron nem fognak újjal mutogatni Brüsszelre, hogyha egy-egy jogszabály nem tetszik a polgároknak. Fontosnak tartom azt, hogy évente eleme, elemezzük, hogy pontosan milyen költségekkel jár mindez, és remélem, hogy ez jót tesz a KKV-k számára. Remélem, hogy helyesen fogják alkalmazni ezt a megállapodást, és ez hozzájárul majd ahhoz, hogy megfelelően jó minőség és modern legyen az európai jogalkotás. Köszönöm. Tomasics asszony az utolsó. Köszönöm szépen. procjene na mala Köszönöm szépen hogyha a KKV-knek nincs meg a megfelelő kkv számára a hatástanulmány, akkor nem lehet jó jogalkotásról beszélni. A KKV-k jelentik az európai gazdaság gerincét, tehát, hogyha jó jog, jogszabályokat akarunk létrehozni, akkor az ő érdekeikből kell többek között kiindulni. A megállapodásban az is benne foglaltatik, hogy a KKV-k véleményét ki kell kérni, például a férfiak és a nők közötti egyenlőségről szóló jogszabályokban. Ami a jogszabályokat illeti, fontosnak tartom, hogy a, hogy a minőség előbbre való, mint a mennyiség. Előbb-utóbb európai szinten, de tagállami szinten is meg kéne szabadulni a felesleges jogszabályoktól, hogy még egyszerűbb legyen a KKV-k számára a megélhetés. Köszönöm. Köszönjük szépen, a KSDI következik a spontán hozzászólások körre. Mindenkinek lehetőséget adok, de kérem tartsák be felszólalási időt, azaz egy percem van mindenkinek óra az első. Köszönöm, elnök asszony, örülök ennek a megállapodásnak. Úgy gondolom, hogy ez jó alap ahhoz, hogy átláthatóak legyenek, átlátható legyen a kapcsolat a három a három intézmény között, ez az európai polgárok érdekeit képviseli. Fontosnak tartom, hogy minden rendelkezésünkre álló eszköz használjuk, hogy jobb jogszabályokat tudjuk alkotni. Tehát konzultáció, a érintett felekkel, hatástanulmányok, elemzések. Egy inkluzív és átlátható jogszabályalkotási rendszert folyamatot kell létrehozni. Fontosnak tartom azt is, hogy a tanács és a parlament között jobb legyen az információ áramlás, ez pozitív eredmény. Tehát az információhoz való hozzáférés biztosítani kell, akár az üléseken elhangzott információdra is gondolok. És fontosnak tartom, hogy megfelelően hű legyen az együttműködés a két intézmény között. Köszönöm. Kiitos, arvoisa puhemies. EUn lainsäädäntötyötä on joskus verrattu polkupyörällä ajamiseen. A jogalkotás az Európai Unióban sokszor biciklizéshez hasonlítatik, azaz aki nem teker, az felborul. Hát a pedálokat nyomjuk, nyomjuk, ezt nem lehet vitatni. 40 ezer különböző jogszabály, szöveg van, és hát látjuk azt is, hogy vannak bőven elegen, akik tényleg meg is ülik ezt a biciklit. A bizottság már 30 ezer tisztviselővel dolgozik, a Hübner jelentés pedig nagyon szépen emlékeztet arra, amiről eredetileg megegyeztek itt az unión belül, azaz, hogy csak akkor van szükség jogi aktusokra, hogyha azokra valóban szükség van, és csak olyan arányban és mennyiségben, amennyire azokban, azokra valóban szükség van. Ezekhez az alapvetésekhez kellene visszatérni, ezekre kellene emlékezni. Köszönöm. Préda úr. Három fontos megjegyzésem lenne ezzel a programmal kapcsolatban, ami a jobb jogalkotás névre hallgat, és amely mögött az intézményközi megállapodás húzódik. Jobb jogalkotás milyen célból, milyen célt szolgálva, azaz nagy multinacionális cégek célját tűzzük szemünk elé, és miért ilyen magasra értéket ez a kritérium, tehát ezeket úgy kell felfogni, hogy ezek majd felülírnak más jogi aktusokat? Hogyan fogják ezeket értékelni majd a jogszabályok? Aztán úgy tűnik, hogy további szintek keletkeznek a jogi aktusok előkészítésénél, és a bizottságnál csak tovább koncentrálódik a munka, miközben a társjogalkotóknak nem jut elég az illetékességből, tehát a parlamentre gondolok itt többek között. Aztán úgy tűnik, hogy a transzparencia nem igazán valósul meg, nem férünk hozzá a dokumentumokhoz. Tudjuk, hogy a legfontosabb döntéseket az árnyékban kötik meg, úgyhogy ez egyszerűen nem jó. Kastáldó eh, úr, köszönöm szépen. Feltettünk egy kérdést a vita elején, mégpedig azt, hogy félig tele vagy félig üres a pohár. Szerintem azzal kell egyetérteni, akik azt mondják, hogy félig üres a pohár. Valóban történtek előrelépések, például program programozás, éves programozás, vagy beszélünk már hatástanulmányról is, ez pozitív, csak kérdés az, hogy ki fogja ezt megtenni az Európai Bizottság nevében. Ami pedig a KKV-kat illeti, az én mozgalmam számára az egy nagyon fontos téma. Tehát nagyon fontos az, hogy tökentsük a bürokratikus terheket, de nem szabad, hogy ebből trójai faló legyen sokkal inkább a nagy nacionális cég, multinacionális cégek érdekeit érdekei jelennek meg az európai jogszabályoknak, ezt kell megváltoztatni. Sok esetben az Európai Parlament számára szimbolikusan fontos ügyeket a legjobban kezeltük ebben a megállapodásban. Azt gondolom, hogy sokkal szorosabbnak kell lenni, szorosabban értelemben kell alkalmazni a alap megállapodás szellemét az, az átláthatóságban például. Köszönöm, színadinos Dinosz képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az közé megállapodás úgy gondolom, nagyon érdekes lenne, hogyha az alkotmányos ügyeket tanulmányoznánk, ezek alapvető ismereteit tanulmányoznánk. A javaslatok nagyon jól hangzanak, de nem tudom, hogy a, végre, a gyakorlati végrehajtásban megállják el a helyüket, emellett nem tükrözik a javaslatban foglaltak szükségszerűen a parlamenti szakbizottságok elvárásait. Nem egy exakt tudomány ez továbbá. Ez egyfajta kísérlet, és a kísérlethez mindig kísérleti nyúlra is szükség van. Én is támogatom. Haregui úr. Én is támogatom ezt a megállapodást, de szeretnék. Que la tenga que responder. Én is támogatom ezt a megállapodást, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy a bizottság válaszoljon azokra a kérdésekre, amelyeket a parlament tesz fel. Három hónapos határidőt szab meg a megállapodást arra, hogy a bizottság választ adjon az, az parlament kérdésére, illetve a saját kezdeményezésű európai parlamenti jelentésekre. Ez fontos, hiszen a parlamentből érkező saját kezdeményes jelentések a bizottsági fiókokba kerülnek, úgyhogy ilyen szempontból ez fontos előrépes. Fontos az is, hogy kompromisszumot sikerült kötni abban, hogy az információhoz, a dokumentumokhoz jobban hozzáférjen az Európai Parlament. Tehát a tanácsi ülésekről is többet megtudhat a parlament. Úgy gondolom, hogy ha javul a parlament és a tanács közötti kapcsolat, az jót tesz a jogszabályalkotásnak is. Köszönöm. Yes. Marias képviselő. Köszönöm szépen. A bürokráciát és a trojka tagjaként is értelmezhető, meg hát nyilván a, a szerződések őreként, de ez a sok-sok és új keletű bürokrácia, amelyet generáltunk, azáltal, hogy kikölcsönzik gyakorlatilag az új munkavállalókat. Hát igazából csak egy óriási bürokratikus monstrumot teremtettek, ha csak a helyi asszisztensekre gondolok. És önök pedig kísérleti nyúlakról beszélnek. Hát egyszerűen olyan kényszer elé állunk, amely hát úgy is eladható persze, hogy a szolgáltatások szabadon áramolnak. De sokkal rigidebbé válik az egész rendszer, és nem fogjuk tudni a szolgáltatásokat nyújtani úgy, ahogyan azt szeretnénk. És ahogyan el is hangzott, helyi asszisztenseket is lehet persze alkalmazni. Korábban öt oldalt kellett, oldalát tartunk egy-egy szerződés kapcsán. Köszönöm, elnök úr! Az európaiak legnagyobb része tudja, hogy az Európai Unió nem demokratikus intézményrendszer. Nem lehet az, hiszen egy, ha egy európai intézmény azt, közi, azt kéri egy tagállamtól, hogy tartsa fenn a szolgáltatásokat, de fizesse, vissza az adósságot, nem ugye lehetetlen, akkor az nem lehet demokratikus. Azt gondolom, hogy eh, másmilyen Európában élnek, hogyha a dolgozók, a munkásosztály eh, véleményét is figyelembe vennék. De ma még a formális lehetőségét is, lehetőséget is megvonják tőlünk. Azt mondjuk a parlamenttől, hogy azt mondják a parlamentről, hogy az népet képviseli. Nos, azt gondolom, hogy ez a megállapodás nem más, mint a hatalom koncentrációja, egy, meg, egy nem megválasztott szerv, a bizottság, és egy neoliberális intézmény, neoliberális eszmerendszert megjelentő intézmény a parlament között. Úgy gondolom, hogy a parlamentnek a jövőben is ki kell állnia az alapvető jogok mellett. Köszönöm. Mansz Mans, Mansz úr következik. Köszönöm szépen. Csak egy pár megjegyzés arra vonatkozóan, amit hallottam. Először is nem értem hogy bárki hogyan is mondhatja azt, hogy a KKV-kért tett bármilyen intézkedés neoliberális politika lenne. Nem értem. Tehát a KKV-kot segíteni tudjuk egész Európa szerte. Úgyhogy azok, akik kisvállalkozásokat tartanak fenn, és végre nem órákat kell töltöniük az adminisztrációval, sőt, újabb asszisztenseket állíthatnak be, hogy ezt a munkát átvegyék tőlük. Hát ezzel új munkahelyeket teremtünk, ez nem neoliberális politika, ez a legjobb módja, hogy generáljunk új munkahelyeket és növekedést. Mit is jelentenek a KKV-k? és rájuk vonatkozva ezek az új szabályok. Hát ők nem tudják megvédeni magukat tulajdonképpen a brüsszeli óriási motrummal szemben, ezért fontos, hogy ők jobban végezhessék a munkájukat, a mi segítségünkkel. Durán úr a zöldektől. Nagyon izgatott vált, de hát az is lehet, hogy árt egy picit itt az ügynek, mérges volt, dühös volt, mert úgy tűnik, hogy a szociális és környezeti sztenderdeket csökkentjük. De én újra és újra kértem a frakcióját, hogy nevezze meg három példát arra vonatkozóan, hogy ez a bizottság a javaslataival csökkentette volna a szociális vagy környezeti sztenderdeket. Nem kaptam ilyeneket. Tehát még mielőtt esetleg újabb düh kirohanása lenne, szálljon magába, és gondolja végig, mielőtt itt tényleg egymásnak esünk. Aztán még egy dolog. Számomra most egy folyamat elején állunk, és ahogyan ezt végrehajtani fogjuk, az fogja megmutatni, hogy képesek vagyunk-e valóban a jobb jogalkotásra, vagy sem. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy kevesebb legyen az európai szintű jogalkotás, racionális módon szociális és gazdasági, valamint környezetvédelmi szempontokból is fontos az adminisztrációnak a csökkentése fenntartható módon. És persze közös európai megoldásokra van szükség, de ez is a jobb jogalkotást jelenti. Úgyhogy én büszke vagyok arra, hogy megszületett ez a megállapodás. Persze, én is szerettem volna még tovább lépni, annál, mint ameddig eljutottunk, de ez egy konszenzust mutat a három mm, intézmény között, amelyeknek más és más a politikai ö, gondolkodása. Egy ellenőrzött módon történő jobb jogalkotást szeretnénk, sokkal transzparensebb módon, és hát természetesen a jobb szakértők, igazán hozzáértő szakértők bevonásával. Úgyhogy különös tekintettel a KKV-kra nem lesz már óriási teher azáltal, hogy még több adminisztrációt írunk elő a számukra. Köszönjük szépen, most pedig miniszterasszonynak, Elis Plesetnek adok szót. Köszönöm szépen, többen is beszéltek arról, hogy mennyire fontos a hatástanulmány. Szerintem szerintem egyértelmű, hogy ez hozzásegít majd ahhoz, hogy jobb legyen a kapcsolat a parlament és az összes többi intézmény között, illetve hogy korán fölmérjük a jogszabályaink vélem, által okozott hatásokat. Nos, úgy gondolom, hogy csak segített, segíthet ez az eszköz, úgyhogy ez mindenképpen pozitív, egyébként tanácsadó jelleggel történik a hatástanulmányok elvégzése. Egyébként a politikusok hozzák a döntések, de minél jobb a hatástanulmány, illetve az előzetes elemzés, annál okosabb döntéseket tudok hozni a politikusok. A gondplatingről beszélt az egyik kolléga, nos, a jelenlegi helyzetben az uniós jogszabályok alkalmazásakor és átvételekor egyértelmű, hogy kinek mi a feladata. Mi tudjuk, hogy a tagállami jogszabályú, tudjuk, hogy eh, hol határolódnak el a hatáskörök, mi az, ami tagállami hatáskör, mi az, ami Európai Uniós hatáskör, ez is szerepel a megállapodásban. Nagyon fontos az is, hogy a tagállami parlamentek eh, is részt vehessenek a döntéshozásban. Tudom, hogy Piper úr többet szeretett volna elérni a gold plating témájában, de ahogy azt Timmermans úr is mondta, egy félig teli pohárból is jól esik inni. Több képviselő is említette, hogy az átláthatóságot növelni kell. Erre korábban én is utaltam, és még egyszer szeretném ezt elmondani. A holland elnökség alatt a megállapodásban két, két, megállapodás két pontos fontját szeretnénk hangsúlyozni. Az egyik az adat bázis létrehozása, és remélem, hogy a bizottság is tesz majd hasonló lépéseket, hogy az átláthatóság megnövekedjen az EU-ban. Ami a KKV-ket illeti, Timmermans úr itt is egyértelműen fogalmazott, és egyetértek. Vicky Ford asszonynal is igaza van, eleget kell tenni az ígéreteinknek. Meggyőződésem, hogy így is teszünk majd. Még egy dolgot engedjen meg, elnök úr. Szeretnék Kiefer Hostetnak és Franz Timmermansnak, a főtárgyalóknak, illetve Nikolás Schmidtnek köszönetet mondani, hogy sikerült a megállapodást tető alá hozni, és köszönet Hübner asszonynak, a jelentéstevőnek és kollégáinak az afkóban a kemény munkáért. Köszönöm szépen! és várom az együttműködést a bizottsággal és a parlamenttel a megállapodással kapcsolatban. köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Hübner asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy itt van a bizottság és a tanács részéről is valaki ma velünk. Köszönöm szépen a miniszterasszonynak, illetve a holland soros elnökségnek és Timmermans úrnak, illetve a bizottságnak is, hogy elkötelezettek a jogalkotás javítása mellett. Biztos vagyok abban, hogyha szorosan együttműködünk egymással a jó cél érdekében, és vállalást teszünk az intelligens szabályozás mellett, akkor talán sikerülhet megfelelő lépést tennünk a megfelelő irányba. Sok kolléga hangsúlyozta a végrehajtást a jogalkotás javítása tekintetében. A parlament elkötelezett a végrehajtás mellett. Ahogyan hallhattuk, elindultak már az egyeztetések a jobb végrehajtásról, a parlament is együtt fog működni ebben a kérdésben a többi intézménnyel. Számunkra itt az EP-ben azonban fontos az is, hogy a jogalkotás javításában haladjunk, miközben a jogalkotók közötti egyenlőséget is tiszteletben tartjuk. Lépéseket tettünk annak érdekében, hogy a tanács és az LP e közötti információcsere jobbá váljon, fontos, hogy az együttműködésünket még tovább fejlesszük. Emellett az átláthatóság kapcsán a végrehajtási fázisban további follow-upra lesz szükség. Valóban rajtunk múlik, ahogyan valaki elmondta az imént, hogy hogyan hajtjuk végre ezt az intézményközi megállapodást oly módon, hogy mindenképpen gyümölcsöző legyen. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a munkámban, köszönöm az intézményeknek, és remélem, hogy holnap happy end zárul ez a gyakorlat. És ahogyan ön is elmondta, lelnök úr, ez egy erős, közös erőfeszítésnek csak az első lépése a végrehajtást illetően. Köszönöm. Köszönjük szépen, Hübner asszony, mondja az elnök. Egy bizonyos ponton azt hittem, hogy azt mondja majd, hogy this is the beginning of a beautiful friendship. Ugye ezt a mondatot a Casablanca című filmből ismerjük mindannyian. A